tutte. Questo... dovevi parlarne con la Dear colleagues. Kedves kollégák, kezdjük el az ülést. Az második napi rendi ponttal, az EPS jelentést elhalasztottuk. December 15-én csütörtökön 8-kor, 8-tól 10-ig találkozunk. A átírt napi rendet köröztettük, ha van bárkinek ezzel kapcsolatban megjegyzése, mondhatja. Elnök közleményei a módosítók benyújtási határideje. Ezt eh, Szita ügyi jelentése az INTA szavazás elhalasztása miatt szerdán lesz, eh, december 14-én 12 órakor, az envi szavazás pedig január 12-én. Melin asszony munkavállalók védelméről szóló rákkeltő anyagokkal szembeni védelméről szóló jelentése. A bizottsági javaslat késése miatt nem 21-én kerül megszavazásra, és január 9-ig lehet módosítókat benyújtani, az MV szavazás időpontja változatlan. A munkaanyagok között megtalálják a Johannesburgi missziónk beszámolóját, amely szeptember 23-tól 25-ig tartott, és várjuk a kollégákat egy kis rendezvényre. Ma 21 nyelven van tolmácsolás és webstream mellett az rendezvényünk. A mai ülés napi rendjét elektronikus formában köröztettük, ha nincs senkinek kifogása vele szemben, akkor elfogadott megtekintem ötödik napi rendi pontunk. A szeptember 29-i ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása, ha nincs ellenvetés, azt is elfogadottnak tekintem. Az intézményközi tárgyalásokról kell most beszélnem. A higany témában ez a második informális háromoldalú egyeztetés volt, és kedden folytatódik. A parlament és a tanács között több vitás pont van, de ezek talán megoldhatóak. Az új termékek és folyamatok vonatkozásában a töröltük a vizsgálati kritériumokat, és a higany határértékeket a, a hulladék higany esetében 5 évre csökkentettük, és ami a szennyezési vonatkozásokat illeti, a bizottság létrehoz egy adatbázist, amely a tagállami adatokra alapul, a higany tartalmú termékek ről és ezeknek a piaci használatát korlátozni fogják. 2020-ig lépesz hatályba az új normákkal, határértékekkel. A, az átmeneti időszakot lerövidítik a tanácsi javaslat értelmében, az amalgám tekintetében pedig a tanács nem tudott megegyezni a fézeut dátumában, és ezért ez még továbbra is nyitott kérdés, de a parlament nagyon ö, kemény véleményt képvisel. 15 év ö, határidő érvényes jelenleg a kitett csoportok tekintetében. A nemzeti programokat a 2020-as tervek értelmében át kell írni. Az elnökség a koreperben vitatja most meg ezt a témát, és a végleges szöveg majd eljut hozzánk, és szavazunk december 15-én Strasbourgban, 12, vagy január 12-én is erről a témáról. Most pedig itt szavazunk. Motion for resolution uh, uh a, az állásfoglalás tervezet a gyermekgyógyászati termékekről, azonnal kezdjük a szavazást. On uh, amendment 60. Uh, In favor? 60-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 67 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 67 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 68 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ez van egy szobari módosítónk, amit az SND kérdeze, kért, van, aki van ellene, a szobari módosítás ellen nem. Jó, akkor szavazunk erről, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 60-as, elnézés, 70-es, javít az elnök, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kettes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. El, elnézést, helyesbít az elnök, elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 79-es mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. Avete votato tutti il voto? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva 80-as következik mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 81 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizni fogjuk. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 82 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 83 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 84 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 4 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 5-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A 6-osról és a 7-esről együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 8-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 9-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 10-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 12 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13. Nem, a 13-asról nem szavazunk, okafogyottá vált. 14-es következik mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva, 16-os mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 17-es mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 18 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 19 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 20 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 33-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva 34 mellette ellene tartózkodók elutasítva 35 mellette ellene tartózkodók elutasítva 36 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 37 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 38 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 39 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Most pedig 47-esről fogunk szavazni mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizni fogjuk. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 56-os mellette, 7-es mellette, mellette, tartózkodók, elfogadtuk. 58 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 59 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Zárószavazás gépi úton történik majd. Ellenőrizünk valamit? Igen, igen. A 70-es tudjuk ellenőrizni? A 70-es. It's paragraph for a a második oldalon van a 4A új bekezdésből. Nem emlékszem, hogy szavaztunk. Plus. Okay. We voted in favor. De azt mondta az elnök, hogy ellene, igaz? Elfogadtuk? Jó. We have the final vote, sorry. <laughs> Jaj, még van a záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Jó. Egyhangulag. Köszönöm szépen. Rövid intermezzo, akik el akarják hagyni a termet, most megtehetik. Okay, colleagues, we can uh, start. Kedves kollégák, a nyolcas napi rendi ponttal fogjuk folytatni. Az, az, a gazdasági, gazdaságpolitikai koordináció, illetve éves növekedési felmérés következik. Van egy véleménytervezetünk, amelyet Nunyom méló kollégánk készített el. Nincs itt a jelentéstevőnk, de megadom a szót Jusszó asszonynak. Kérem, hogy ismertesse a jelentéstevő véleményét. Pilár parancsol. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon Méló úrnak kicsit hamarabb kellett hazamennie, ezért felkért rá, hogy helyettesítsem, és ezt nagy örömmel meg is teszem. Az európai szemeszterről szóló vita kiváló alkalom arra, hogy környezetvédelmi és egészségügyi politikákat vezessünk be a gazdaság, illetve a, költségvet, a gazdaság és költségvetési politikba. A gazdasági fejlődés fontos motorjáról van szó, fontos az, hogy a külső függést csökkentsük, illetve munkahelyeket teremtsünk. A forrásokat intelligensebben és fenntarthatóban kell felhasználni, illetve az alapanyagok importját csökkenteni kell, illetve függőségünket kell csökkenteni. Nagyon fontosnak tartom a Párizsi Egyezményt ebből a szempontból. A jó környezeti gyakorlatokat, vagy környezetvédelmi gyakorlatokat kell elterjeszteni, de nagyon kell vigyázni. Mindig ugyanakkor a gazdasági kérdésekre is oda kell figyelni, és nagyon fontos az arányosság elve, bizonyos ágazatokban nagy szükség van a növekedésre. Ami pedig az egészségpolitikát illeti, az egészség önmagában érték, és ez előbb feltétele a gazdasági növekedésnek. Éppen ezért az egészségügyben való befektetés hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyet javítsa, illetve a jólétnek is jót tesz. Kiemeljük azt, hogy a, az egészségügyi rendszerek pénzügyi életképességét megnöveljük. A megfelelő egészségügyi ellátás alapvető feltétele a gazdasági növekedésnek, tehát magához a munkaerőpiac fejlődéséhez, illetve a termelékenység növekedéséhez is hozzájárul. És remélem jó lesz majd az együttműködés az árnyékjelentéstevőkkel. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most jönnek az árnyékjelentéstevők. Zoffoli úr ugye a szocialisták részéről. Grazie Presidente. La comunicazione della Commissione su politica... Köszönöm szépen az Európai Szakbizottságnak. Van a 2017-es évre vonatkozóan egy növekedési politikai nyilatkozata. Ennek célja az, hogy a fiatalok esetében, a fiatalok munkanélkülisége ellen harcoljunk. Tudjuk, hogyha úgy gondolunk Európára, amely képtelen arra, hogy a fiataloknak és egy, egyéb polgárainak segítsen, és munkahelyet adjon, akkor az mindenképpen a populisták malmára hajtja a vézet. Úgy gondolom, hogy konkrét és bátor projektekre van szükség. Mindenképpen új módszerekkel kell felvenni a harcot a régi problémákra. Örülök annak, hogy a, örülök annak, hogy az egészségügy fontosságát kiemeljük, illetve örülök annak is, hogy stabilizálni sikerült az adóság mértékét. De az tagállamokra, a tagállamoknak kiadott ajánlásokat szerintem megfelelő rugalmassággal kell értelmezni, hogy a tagállamok a beruházások mértékét tudják növelni, és megfelelően proaktív módon tudjanak fellépni. Természetesen. A természeti katasztrófákra is ki kell térnünk, hiszen hihetetlen gazdasági károkat okoznak ezek, ezért szükség van a rugalmasságra, illetve figyeljünk még arra is oda, hogy mennyire sérülékeny a bankrendszer. A banki problémák sokszor ahhoz köthetők, hogy a reálgazdasági tevékenység nem működőképes, vagy stagnál, tehát sok esetben az ilyen gazdasági tevékenység alapján nem lehet egy-egy hitelt visszafizetni. Ez egy ördögi kör, meg kell próbálni az, a, mez, a megszorítások köréből valahogy kitörni. Szociogazdasági politikus, politikákra van szükség. Úgy gondolom, sokkal inkább a kvalitatív értékelés logikáját kéne ezután alkalmazni, és ezt talán helyre billenteni a tagállamok költségvetését. Azért vannak már apró jelek ebben az irányban. A Környezetvédelmi Bizottságban sok mindent terjeszthetünk elő, hogyha nem fektetünk be a zöld gazdaságba, amely a legdinami- az egyik legdinamikusabb gazdasági ágazat, amely képes arra, hogy hogy innovációt teremtsen, akkor azt gondolom, hogy eleve elesünk egy nagyon jó lehetőség, Ott van a, körfor, a körforgásos gazdaság, ott van például a hulladékok újrafelhasználása, ezek mind nagyon fontos dolgok. A gazdasági és a környezetvédelmi megfontolások egymástól elválaszthatatlanok, és ne felejtsük el azt sem, hogy a párizsi vállalások, illetve a COP21 mind rendkívül fontos referencia adatok, illetve események, Fontosnak tartom, hogy ez nagyobb mértékben megjelenjen a bizottság nyilatkozatában. Illetve fontos hangsúlyt kell helyezni az, a források hatékonyságára, hatékonyságára is. Jól lenne tehát, hogyha a környezetvédelmi kérdések nem csupán illusztratíve jelennének meg a gazdaságpolitikában, hanem a szerves részét képeznék. Köszönöm. Köszönöm szépen, a Szerimovics úr kap Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy megköszönjem Pele úrnak a véleménytervezetet, amely jó kiindulási alap a további munkához. Azt is üdvözlöm, hogy az Envi véleményt ad az éves növekedés környezetvédelmi szempontjairól. Ezt mindig is így kéne tenni, a gazdasági és egyéb problémák integráns része, része mindig a környezet és eh, a válság okozta károkat eh, csak úgy lehet eh, ki megoldani, hogyha ezt így tekintjük. Az első témámról beszélni szeretnék a környezeti adóztatás, ennek a reformja. Ezek, ez nagyon fontos politikai prioritás, a 2020-as stratégiában is, mint ilyen fogalmazódik meg. a 2003-as adózásról szóló irányelv alapján a tagállamoknak kötelessége környezeti adó típusú adókat bevezetni, és ezzel nő a felelősségük, ezt tovább szeretnénk bővíteni a hulladék gazdálkodási területen. 25-26 tagállam alkalmaz már lerakási adót. Meggyőződésem az van, hogy ennél még több is elérhető lenne a tagállamokban. Folytatni kell tehát az adóteher átrakását az általános polgárok válláról a termelők vállára, a gyártók vállára különösen akkor, hogyha kimutathatóan nem javul a környezeti bizonyítványa az egyes termelő ágazatoknak vagy egységeknek. A zöld munkahelyekről is szólnék. Egy 2012-es felmérés rámutatott, hogy az ekoiparban dolgozók száma 3,4 millió nőtt, egy évvel korábbi két millióról, tehát ez egy robbanásszerűen fejlődő ágazat, ezzel számolni kell és érdemes, de nem mindegy, hogy az EU politikákat hogyan hajtjuk végre. A 2010-es energiahatékonyságról szóló irányelv azt mondja ki, hogy minden új épületnek gyakorlatilag nulla ö, ökológiai lábnyomónak kell lennie 2020-ig, és ennek a legfőbb eszköze a hőcserélők építése illetve a jó szigetelés, hőszigetelés. Ez jelenteni a politika helyes végrehajtását, hogyha tényleg így épülne minden épület. Ami a zöld beruházásokat illeti, sokkal több ilyenre lenne szükség, ezzel munkahelyeket lehet teremteni, miközben a megszorítások, a fiskális fegyelem érvényesült az utóbbi évek során, és nem is vitatom, hogy erre szükség volt a pénzügyi válság idején, úgy gondolom, hogy most át kell lépnünk az új típusú beruházások mezejére, az energiaügyi, klímaügyi politikákat szolgáló beruházásokra. A 2010-ben megjelent Financial Times 500 milliárd dollárra becsülte az éves befektetési igényt, hogyha a két fokos célt el akarjuk érni a klímaváltozás elleni harcban. Ettől jelentősen elmaradunk, és egy 2014-es jelentés, amely kiemelte a, ebben a környezeti adózás szerepét, most végre talán ö, megvalósul, még ha nem is teljes körülön, mert a jó adórendszerrel lehet ösztönözni a zöld beruházásokat. Ez volt a három legfontosabb terület, amely a növekedéssel is összefügg, Ezekkel kapcsolatban szeretnék módosítókat benyújtani, és az árnyék előadókkal továbbra is konstruktívan szeretnék együttműködni. Az eddigi konstruktív együttműködéseket pedig köszönöm. Eckhout úr kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak is a véleménytervezetet. Ez egy kényszerű okokból egyoldalas javaslat, ez a szabály de amit le lehetett írni egy oldalban, azt leírta a kollega, jó kiinduló alap a szöveg, és örülök annak, hogy a Környezetvédelmi Bizottság részt vesz az európai szemeszter munkájában, mert a gazdasági irányításnak nagyon fontos része a környezeti jogalkotás, illetve annak a foganatosítása a kormányok által és nyilván a gazdasági pénzügyi politikával is szorosan összefügg, hogy mennyit, mire költünk. Tehát logikus, hogy ebben részt veszünk, helyes ez. Ami az előadó javaslatait illeti, a legtöbbjüket támogatom. Én egy kicsit pontosítanám, specifikusabbá tenném némelyiket. Például, amikor azt mondja, hogy a körforgásos gazdálkodás nak kell meghatározónak lenni. Itt én azért az egyoldalas korlát ellenére oda tenném, hogy mit is jelent ez. Az indikátorok, a mutatók szerepét is kiemelném. Tehát ezzel kapcsolatban lesz egy módosító. Ami az adóztatást illeti, e, egyértelmű, hogy ez egy kényes vita, de nem lehet kibújni alóla. Erről vitáznunk kell. A válság idején nőtt a munkát terhelő adók aránya, ez a legmostabább megoldás volt, ami csak elképzelhető, hiszen pont csökkenteni kéne a munkára terhelődő adókat ilyen időben. Ugyanakkor, ha azt mondjuk, hogy erőforrás hatékony gazdaságot akarunk, akkor az érintetlen újonnan felhasznált erőforrások használatát viszont keményen meg kéne adóztatni. Botrányos, hogy továbbra is vannak ö, olyan állami támogatások, amelyek ösztönzik a foszilis energiahordozók használatát. Én már nem bírom követni ezt a vitát, mert annyira átláthatatlan az OECD, a G20, a G8, a G20-ak világban mindenki beszél róla, de senki nem tesz semmit. Ezt az európai szemeszter egyik sürgősségi mutatójává kell eh, megtenni, hogy mely állam és milyen összegben támogatja még a foszilis energiahordozókat. A zöld beruházásokról nem beszélek, mert e- ebben nagyjából egyetértünk és végül pedig lesz néhány módosítónk, amelyek védelmet biztosítanának olyan szempontból, hogy az egészségügyi ellátás minimuma mindenhol, minden körülmények között megmaradhasson. Látjuk, hogy Görögországban most már az egészségügyi ellátás is gyakorlatilag megborult, és az európai szemeszternek feltételként kéne szabnia, hogy az egészségügyi ellátás egy minimuma alá egyik tagállam se mehessen. És a népegészségügyi, népjóléti biztonsági intézkedések is ide tartoznak. Lehet, nem tudom, hogy mikor és mennyi megszorításra van szükség, de hogy az egészségügyi ellátás minimumát nem szabad alul múlni, az egy európai alapelv kéne, hogy maradjon. mert ha tovább visszük ezt a megszorítási politikát, akkor ne csodálkozzunk, hogyha elvész az a kevés bizalom is, amit Európába vetnek a polgárok. Egyébként teljesen jó a szöveg, mondom, még kicsit pontosítani fogjuk, apró dolgokkal ki szeretnénk egészíteni, de nagyon jónak tartjuk ezt a véleménytervezetet, és gratulálok a kollégának, kollégáknak. Tornánó úr! Merci, Monsieur le Président. Euh, oui, je... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Mi is köszönjük az előadónak a javaslatot, de nekünk az a véleményünk, hogy az európai szemeszter a legfontosabb eszközévé vált a költségvetési politikának a tagállamokban, és valóban az egészséget, a környezetet szolgáló hatékony beruházásokra van szükség, de ez nem így történt sok helyütt, és sok helyütt a közszolgáltatások összeomlottak, a szociális normák, az egészségügyi normák, főleg Dél-Európában összeomlottak. Nincs növekedés, továbbra sem gazdasági jólét ezekben az országokban, és éppen ezért nagyon nehéz ugyan az elvet továbbra is hangsúlyozni, és pláne megvalósítani. Egymással ellentétes elveket tartalmaz a szöveg, és az európai politika is sajnos. A körforgásos gazdaságról. A mi életmódunk az erőforrások pazarlására alapul, és a jelentés is leszögezi, hogy a körforgásos gazdaság végrehajtása, megvalósítása esélyt is adna, mint egy 600 millió eurónyi gazdasági előnyt a vállalkozásoknak, de ehhez arra van szükség, hogy a körkorvásos gazdaságot minden lehetséges szabályozási eszközzel támogassuk, a helyi termelők szintjén, a kibocsátások kapcsán, és ugyanakkor a nemzetközi kereskedelemi verseny sok céget arra kényszerít, vagy legalábbis így látják, hogy ezeket alássák, hiszen a világban máshol jelentős a környezet szennyezés. De fel kell szabadítani az innovációs potenciált, van Európában ilyen, az iparban is, a termelők oldalán, ugyanakkor támogatni kell az energitai, energetikai autonómiát, hogy egyre kisebb legyen a kiszolgáltatottságunk, más országoknak és főleg a fosszilis energiahordozóknak át kell állni a megújuló biológiai energiahordozók használatára és az egyéb alternatívákra. A fejlődés nekünk is prioritásunk, de úgy gondoljuk, hogy reális lehetőség ezt így módon megvalósítani a gazdasági, hatalmas gazdasági kihívások ellenére az Európai Unióban ezeket az elveket szem előtt kell tartani, hiszen a legfelelő erőforrás gazdálkodás nem csak környezeti, hanem gazdasági előny is. Ezzel kapcsolatban lesz néhány módosítunk. Köszönöm szépen. Nem látok több jelentkezőt, úgyhogy akkor most megadom az Európai Bizottság részére Klenegen úrnak a szót. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a véleménytervezetet, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is mindazt, amit elmondtak a 2017-es évi növekedési jelentésről. Üdvözöljük, hogy ilyen sok témát felvetett a jelentéstevő a véleménytervezetben, és az éves növekedési jelentés prioritásként megjelen, megjelölt ezek közül néhány területet is. Ezek nyilvánvalóan a háromszög három pillére, a strukturális reformok, a felelősségteljes közpénzügyek és a beruházások. Ami a véleménytervezetet illeti, mi is úgy gondoljuk, hogy stratégiai területekre van, területeken beruházásokra van szükség azért, hogy az egységes piac területén fellendítsük a gazdaságot és munkahelyeket teremtsünk. Ahogy néhányan elmondták, az előrelépés itt nagy mértékben attól függ, hogy a tagállamok milyen intézkedéseket tesznek a beruházásokat gátló akadályok lebontására. Itt tehát nagyon nagy a tagállamok felelőssége. Üdvözöljük, hogy a véleménytervezet utal a Párizsi éghajlatvédelmi megállapodásra is. Ez a megállapodás az Európai Bizottság éves növekedési jelentése kapcsolatos közleményében is szerepel, már csak azért is, mert további lehetőségeket biztosít az EU-s vállalkozások számára, ki tudják bővíteni a piacaikat a szolgáltatásaik és áruik számára, és így hozzájárulhatnak a Párizsi megállapodásban szereplő célok eléréséhez. Végül, ami az egészségügybe való beruházást illeti, amit többen is említettek, valamint a termelékenységre, a tőkére és a munkaerőre gyakorolt hatást illetően egyetértünk a vélemény szerzőjével abban, hogy ezek fontos területek az európai szemeszter keretein belül is. Egyrészt a hozzáférhetőség és a fenntarthatóság szempontjából is, és természetesen azzal számolunk, hogy az ország specifikus elemzésekben is szerepel, szerepel majd ez a téma, valamint a jövőbeni évi növekedési jelentésekben. Várjuk a vélemény végleges változatát, beleértve az esetleges módosításokat is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Emlékeztetni szeretnék a menetrendre, a módosítók benyújtásának határideje december 14-e déli 12 óra, az MV szakbizottságban január 24-én szavazunk, az ECON-ban pedig február 6-án. Haladunk tovább. A következő napi rendi pontunk az EU általános költségvetése illetve az ezzel kapcsolatos mentesítés a, az ügynökségekre térnénk át. Azonnal meg is adnám a szót a jelentéstevőnek, azaz jó magamnak, hogy elmondjam, mi is szerepel a véleménytervezetben. És most olaszra váltok. Sometimes happens. Eh, dobbiamo ricordarci che... Eh... Ne felejtjük el, hogy a 2015-ös év végrehajtás, költségvetésének végrehajtásról szóló jelentés a számvevőszék jelentéséről, illetve az Európai Bizottság és az ügynökséggel való együttműködésről is szó. Természetesen a bizottság és az ügynökség is eh, részt ebben a folyamatban, hiszen számos kérdést tettek fel, tettünk fel nekik, és eh, válaszoltak is ezekre. 2015 a több éves pénzügyi terv eh, második éve volt, a 2015-2020-as időszakban, 2014-2020-as időszakban bizonyos területeken bizonyos területeken a végrehajtás a 99,7%-ot is elérni. Ez azt jelenti, hogy nagyon jól felhasználták a rendelkezésre álló forrásokat tehát sokkal, tehát jobb, a, nagyon jó a megvalósítási adat. Nézzük részletesebben. A DG Environment elmondhatjuk azt, hogy a végrehajtási arány 99,83% a kifizetéseknél pedig 99,36 százalék. A Digi Klíma a végrehajtási arányt 99,9-re, illetve 99,86-ra növelte. Digi Sanko, a Digi Sante 2015-ben összességében. A közegészségügyel kapcsolatban 97%-ot hajtott végre, a költségvetés 97%-át eh, hajtotta végre eredményesen, tehát 97,2% az arány. Aztán a 2014-2020-as közegészségügyi program szintén több mint 9%-os végrehajtási arányjal számol. Nézzük élelmiszerbiztonság, illetve állatjólét, növényegészségügy. A pénzügyi év során a végrehajtási arány nagyon magas volt, és voltak olyan esetek is, amikor a fel nem használt összegeket átcsoportosították máshova. Itt is természetesen figyelembe vették, illetve teljes mértékben követték az utasításokat a pénzügyi a is felhasználásáról. Aztán az állatok az állatok szállításával kapcsolatban az korábbi évek megmaradt összegét használták fel. Ami a mi szakbizottságunk kompetenciát illeti, EFSA, ACD, ECDC, a környezetvédelmi ügynökség, ezek az ügynökségek tartoznak hozzánk, és ne felejtjük el, hogy ne felejtjük el, de lehető legnagyobb szakmai, legteljesebb szakmai háttérrel végzik a munkájukat ezek az ügynökség, és láthatjuk, hogy az éves költségvetés felhasználásánál is javították az, arat, javították az arányokat. A parlament és a számövőszék is nyomon követte a teljesítményeket, Egyértelmű tehát, hogy a belső kontroll is javult ezeknél az ügynökségeknél, illetve a, a önreflexiós készségük is. Ugyanez vonatkozik a pályázatokra, illetve a támogatásokra. Az Európai Parlament a 2014-es év mentesítésére vonatkozóan megjegyzésekkel élt, az EFSA-ra vonatkozóan, és ezt is megfogadták, és jobb munkát végeztek a 2015-ös évben az ott dolgozó munkatársak. A szemvevőszék ajánlása alapján a bizottság immáron birtokában van azoknak az adatoknak, amelyek 2015-ös évre vonatkoznak, tehát öt ügynökség vonatkozik a mi kompetenciánkkal, kompetenciákba. Ezekről általánosan mondtam el ezeket a dolgokat. Most pedig az enyik jelentéstevőknek adom meg a szót. Kádenbach asszony az első. Ja, ich darf mich beim Berichterstatter ganz herzlich... Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Ahogy már legutóbb is röviden utaltunk rá, ezek az állásfoglalások nagyon átfogóak, és jól tükrözik a szakbizottságunk álláspontját azzal kapcsolatosan, amit a számbevőszék és rendszeresen jelez a jelentéseiben. Még annyit kell talán elmondani, hogy a számbevőszék vonatkozó ajánlásait a különböző ügynökségek végrehajtják, vagy épp folyamatban van a végrehajtásuk, mert eh, hogyha valaki ajánlásokat tesz, és azt nem veszik figyelembe, akkor nyilván az rossz együttműködésről tenne tanúbizonyságot, de itt pont az ellenkezőjét lát, látjuk ennek. A magunk részéről mi nem igazán kívánunk sok módosítót megfogalmazni, az SND részéről egy-két dolgot talán még hangsúlyozni szeretnénk a szövegekben, de összességében egyet tudunk érteni Levia kolléga tervezetével. Köszönöm. Köszön, köszönöm szépen. Szelimovics úr. Nagyon szépen köszönöm. Csak annyit szeretnék mondani, hogy még készítünk majd módosítókat a szövegekkel kapcsolatosan. Jóknak tartjuk a véleménytervezeteket, és örülünk a hiba arány csökkentésének, illetve csökkenésének, de úgy hisszük, hogy néhány dolgot azért még hozzá kell fűzni a tervezetekhez. Úgyhogy csak jelezni szeretném, hogy módosítókat készítünk. Köszönöm szépen, Dornan úr. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nehéz nem egyet érteni azzal, amit az imént hallottunk, a bizottság tevékenységéről, illetve az ügynökségek tevékenységéről. A hiba arány csökkent, jól felhasználták a rendelkezésre álló pénzösszegeket, és jó volt a humán politika is, a humán erőforrás politika is. Nos, úgy gondolom, hogy ezeket az erőfeszítéseket folytatni kell, nem csak az ügynökségeken belül, hanem mindenhol. Nagyon fontos az is, hogy a alkalmazottak számának és a költségvetésének az arányát mindenhol figyelembe vegyük. Itt nagyon nagy az amplitúdó az ügynökségek között. Az átláthatóság és a legitimitás problémája sok ügynökséggel kapcsolatban fellép. Ott van például a vegyipari ügynökség, illetve a gyógyszerügynökség, ezek nagyban magán tőkétől függnek. Ezért aztán vannak olyan gyakorlatok, amelyek nem kielégítőek. Van egy 2014-es incidens, egy kétségesen, vagy kétséges módon végrehajtott vegyszer kérdésében a piacra, a forgalomba hozatalai engedéllyel kapcsolatban. A Például az Élelmiszerbiztonsági Ügynökség ezzel a kérdé- számos problémás kérdéssel kapcsolatban nem tudta még lezárni a vizsgálódásait. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ügynökségek átlátható módon, módon kommunikáljanak a tudományos világgal, illetve például a Cervarix és a Gardazil oltások esetében is átláthatóságra kell törekedni vagy hasonló módon a génmódosított termékekkel. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió közegészségügyi politikának az európaiakra kell koncentrálnia. A mentesítés dokumentum ugyanakkor a migrációs hullámot is feltünteti. Kérem, hogy a egész közegészségügyi kockázatot mindenképpen említsük meg. Gondoljuk csak meg, hogy eh, milyen körülmények közül érkeznek ezek a migránsok, eh, milyen patológiáik vannak, illetve hogy eh, a közegészségügyre milyen terhet rónak. Thank you very much, and now we want to... Köszönöm szépen. Most a bizottságot, fog, bizottságot, fog, bizottságot fogjuk meghallgatni, nem tudom pontosan, hogy kit ki szeretne kezdeni. Köszönöm szépen. Elnök úr, a DG Environment, DG Klima, illetve a Környezetvédelmi Ügynökség nevében 2015-2016-ról van szó. Ezek fontos évek, mert egyrészt ezek az első évei az új live jogalap végrehajtásának, másrészt pedig bizonyos dolgokat, bizonyos projekteket most hajtottuk bizonyos programok végrehajtása ekkor fejeződött be, az előző jogalapra gondolok, a Life Plus-ra. Nézzük a költségvetés végrehajtását, ez jól sikerült, javulást láthatunk. A kifizetések esetében a DJ Klímánál úgy tűnik, hogy megtanulták, vagy megtalálták az utazó sebességet, tehát a különböző projektek, szerződések esetében beálltak egy jó szintre, új módszereket is eh, használnak. Gyakorlatilag 100%-os a végrehajtás, a költségvetés végrehajtása, majd, tehát 99%-nál magasabb, ez nagyon pozitív, ez volt 2014-ben, 2015-ben pedig nem volt kifizetési hiány, úgyhogy ez mindenképpen pozitív, de ne felejtjük el, hogy ez a veszély azért bármikor fönnállhat. Nézzük a második dolgot. Legalitás, jogszerűség, illetve a hibák aránya. A számvevő széknek voltak bizonyos ajánlásai, konkrét ajánlásai, ezt két oldalon megvitattuk a számvevőszékkel, de úgy ítéltük meg, hogy a nyilvánosságra hozott jelentésben ezeknek az ajánlásoknak nem kell szerepelnie. És a felvázolt problémákra azért természetesen reagáltuk, tehát ezeket megpróbáljuk kiküszöbölni. Nos, a számvőszék például azt kérte, hogy egyszerűsítsük, és tegyük egyértelműbbé a támogatásokra vonatkozó dokumentumok szövegét, ez már egy 2007-es jelens egyébként. A második dolog pedig, hogy a projekteket jobban kövessük nyomon a megvalósításuk idején, és azt hiszem, hogy ezen intézkedések gyümölcsét láthatjuk most a javuló végrehajtási rátában. Még egy észrevétel, a jelentés utal egy kísérleti projektre, vagy egy kísérleti projektre általában. Ez valóban döntő lehet. Volt egy 2015-ös példánk, az úgynevezett BEST kísérleti projekt. A biodiverzitás megvédése a célja ennek Gajanán, Új-Kaledónián, illetve a Kanári-szigeteken, tehát a tengeren túli területeken. Nagyon kielégítően zajlott ez a projekt, és nagyon jó eredményekkel zártuk. Ezáltal elmondható, hogy ez egy sikeres kísérleti projekt volt. Átadom a szót a DJ Sant és kollégámnak. DJ Sant. Nagyon szépen köszönöm. Az egészségügyi és élelmezésügyi programért felelünk, illetve decentralizált ügynökségekért. Természetesen üdvözöljük a végrehajtást, Mindenképpen eh, látni kell, hogy eh, nagymértékben javult a tagállamokban az egészségügyi helyzet, és a bizottság nyilvánvalóan csak a tagállami költségeket térítheti meg, hogyha ezek csökkennek, akkor nyilvánvalóan a bizottsági szerepvállalás is csökken. Biztosítani szeretném a jelentéstevőt, hogy persze, amikor a szemvevőszék ajánlásokat fogalmaz meg az ügynökségek számára, akkor a bizottság és eh, a management boardokban résztvevő tagok biztosítják, hogy ezeket az ajánlásokat valóban végre is hajtsák az ügynökségek. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Hogyha senki más nem kér szót, akkor röviden emlékeztetnék csak a menetrendre, a módosítók benyújtásának határideje december 14-e déli 12 óra, az ENVI szakbizottságban január 30-31-én szavazunk, a KONT szakbizottságban pedig márciusban szavaznak a kollégák. Now we wait two minutes. Most pedig várunk két percet, hogy megérkezhessen Kábezon asszony, aki a következő napirendi pont jelentéstevője. Két perc szünetet tartunk. Miss Kadima, please. Yeah. Kádemba asszony, tessék. Ezt a kis rövid szünetet szeretném kihasználni, hiszen a napirenden nem szerepel ugyan, de annyira örülök annak, hogy a különböző tanulmányok is azt mutatják, hogy a madárvédelmi irányelve elvvel és az élőhelyvédelmi irányelvvel egy megfelelő európai védelmet sikerült megbiz- meg alapoznunk, és a refét kapcsán nincs szükség módosításra, hanem ez változatlanul maradhat. Úgy látom, hogy ez a mi szakbizottságunk munkájának is köszönhető részben, a mi diadalunk, úgyhogy köszönöm mindenkinek. Florenc úr. Hát persze, most nekem is szólnom kell, mert támogatom azt, ami elhangzott. Elnézést kérek, új a telefonom, és nem tudom, hogy kell kikapcsolni. Én is egyetértek azzal, hogy ezt a két irányelvet ne nyissuk újra, Gazdaként mondom ezt, és erdőgazdálkodóként, de a civil szervezetek szempontjából is helyes lépés ez. De azt azért el kell mondani, hogy teljesen helytalan végrehajtási iránymutatások születtek, és ezeket módosítani kell, és itt a bizottságra is szükség lesz. Néhány nappal ezelőtt Svédországban jártam, és valamiféle tervet akartak létrehozni, és mondta a bizottság, jó, hát akkor készítsetek tervet. A svéd kormány készített egy jó kis tervet, amit a bizottság aztán ötször dobott vissza, mert valaki itt Brüsszelben magára vette a zöld szentlélek szerepét, tudományos tényekre kéne támaszkodni, és hogyha elmondom önöknek, hogy a végrehajtási iránymutatások hogyan keletkeznek, egyetlen egy politikus se vesz részt ebben, egyetlen parlamentet sem kérdeznek meg, a bizottság azt tesz itt, amit akar. Hát kedves bizottsági Tisztviselők, hogyha így folytatjátok, akkor az európai polgárok nem fognak többet támogatni bennünket. Mondjátok ezt el a biztosnak is, meg a főigazgatónak is. Thank you for your comments. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Hát igen, ez nem karácsonyi jó kívánság volt, hangzik a válasz. Jó, hát akkor most tartunk egy szünetet, megvárjuk a következő rendi pont jelentéstevőjét. Okay, we can uh, restart with the next point in our agenda, that is... Uh, Haladunk tovább a napirendünkben. Eszmecsere a gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről. 617 módosító indítvány érkezett. Úgyhogy jó nehéz munka vár most a jelentéstevőre aki megpróbál majd kompromisszumokat találni. Most azonban meg is adnám azonnal a jelentéstevőnek a szót, hogy elmondja véleményét a módosítókról, tessék. Presidente, bueno, disculpar, no tenía... Köszönöm szépen, elnézést kérek, elnök úr. Nem úgy terveztem, hogy ilyen gyorsan haladnak a munkával. Egy másik ülésen voltam. 617 enmienda. Több mint 600 módosító érkezett, ez sok munkával jár, de azzal kezdeném, hogy az árnyékelentős tevőkkel kiválóan működik az együttműködés és a közös munka. Úgyhogy úgy gondolom, hogy sikerült elérni a, el, sikerül majd elérni a konszenzust kétszer is el kellett halasztani a szavazást, és szerintem egyébként lehetséges lesz majd megegyezni. Ez a több mint 600 módosító annak szól, hogy hihetetlenül nagy érdeklődést keltett fel ez a téma, tehát nem a problémák sokasodtak meg, és nem a véleménykülönbségekről van, nem véleménykülönbségekről van szó, hanem egyszerűen csak érdeklődést keltett a téma, az európai lakosság szeretne jobban hozzáférni a különböző gyógyszerekhez. A tervezet abból indul ki, hogy a gyógyszerészeti költségek, illetve a vásárlói ár között milyen különbségek vannak, de nem csak a gyógyszerészeti költségekre gondolunk, hanem más kritériumokhoz is, a, a gyógyszerekhez való hozzáférés témájában, például a kutatás, vannak olyan terület, területek, ahol kevesebb a kutatás, a bürokrácia, a fragmentáció, a tagállamokban az engedélyezési megoldások szétaprózódtsága, ezek mind gondot jelentenek. Megpróbáljuk az összes faktort itt felsorolni, amelyek befolyással lehetnek a helyzetre, és összességében próbáljuk azt elérni, hogy jobb legyen a lakosság hozzáférése a gyógyszerekhez. Nagyon sok ösztönzővel él a bizottság, például a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban, vagy a finanszírozással kapcsolatban, jó lenne, hogyha ezzel megrövelnénk majd a ágazatba érkező finanszírozást és beruházást, és nyilván ezzel is segíthetjük, segíthetjük a hozzáférést. Nagyobb versenyre van szükség az ágazaton belül. Tudjuk azt is, hogy az Európai Unió sokat segíthet abban, hogy javuljon a helyzet a hozzáférhetőséggel kapcsolatban. Megpróbálom elérni majd a, a módosítók többféle témában születek, az egyik a költségek csökkentése, aztán a hozzáadott érték és más kritériumok is szerepelnek itt, az ár kialakításában, illetve a visszatérítések rendszerében. Aztán a kutatások bizonyos területeken nem keltettek megfelelő érdeklődést, erről is szólnak módosítók. Ahogy említettem, nagyon jó volt az együttműködés a tevőkkel több mint 60, módos, 60 kompromisszumot sikerült kialakítani, ugye 600 módosításból, az árnyék jelentéstevő ülések alapján elmondhatom azt, hogy a frakciók úgy tűnik, hogy a 60 kompromisszumot mind támogatni fogják, legalábbis nagy többségben. A tagállamok közötti jobb együttműködés és átláthatóság sokat segíthet, erről is beszéltünk, illetve arról, hogy a bizottságnak egy jogalkotási tervezetet kell készítenie az Európai Uniós új gyógyszerek kiértékeléséről, illetve a visszatérítési mechanizmusról, illetve nagyon fontosnak tartom, hogy még egyszer elmondom az innováció szerepét, az európai gyógyszeripar versenyképességét, illetve a fragmentáció csökkentését. De que se valore el impacto de la propiedad intelectual. Aztán nagyon fontosnak tartom a szellemi tulajdonjog kérdését. Ezen keresztül is lehet ösztöző hatást elérni, és fontos az is, hogy megfelelően nyomon kísérjék, hogy ezek az ösztönzők valóban sikeresek-e, a magán és az állami szektorból is a lehető legnagyobb finanszírozás támogatást kell elérni a kutatásban és meg kell figyelni, hogy aztán milyen hatása van. Az egy, van egy olyan kompromisszum is, kompromisszumjavaslat is, amely a generikus gyógyszerekről szól. Nagyon sok képviselő aggódó jelzéseket küldött hozzánk, miszerint bizonyos gyógyszerek nem mindig elérhetőek. Aztán farmakovigilancia is fontos, illetve hogyan lehet a hogyan lehet gyorsított módon egy-egy gyógyszert engedélyeztetni, tehát felgyorsítani a teljes folyamatot, aztán antibiotikumok kérdése, az úgynevezett árva gyógyszerek kérdése. Nos, ezek a legfőbb témák a tervezetben, természetesen még más részletek is vannak, de ezek a lényegi pontok, és azt gondolom, hogy ezeken a területeken sikerül majd megegyezni az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Most az árnyék előadók következnek, Karl Heinz. Köszönöm a szót. Az előadó asszonynak pedig köszönöm ezeket a bókokat, szívesen viszonzom őket. Most így karácsony előtt jó volt a munkalékköre végül is ugyanazért dolgozunk, a polgárokért, azokért, akik betegségektől szenvednek. Egy kicsit szkeptikus voltam, amikor elkezdtünk foglalkozni a jelentéssel, most is egy kicsit szkeptikus vagyok még, mert úgy érzem, hogy az Európai Uniónak itt eléggé korlátozott a kompetenciája. De Aken kolléganő beszéde után nem bírom visszafolytani, hogy én is elmondjak néhány dolgot. A frakcióm egyes gondolatokat támogatni tud, hanem is mindet. Robbanászúra nőnek az egészségügy költségei Európában, és sok vita veszi ezt körül, és bizonyos esetekben ez már az ügyészségre tartozik, Németországban is voltak ilyen ügyek, de nem hiszem, hogy az Európai Bizottság megszabhatja az árakat minden országban. Mi 20 évvel ezelőtt ö, ö, letudtuk a szocializmust hazánban és nem akarnám újra bevezetni a szocializmust, tehát ö, azért ez túlzás, hogy mindent a bizottság az árakig, bezárólag mindent a bizottság mondjon meg hagyjuk ezt az iparra, a piacra, a vásárlókra. Az viszont igaz, hogy a Benelux országok és Ausztria önmaguktól kezdenek összeállni, úgy látom, hogy az iparral szembe szálljanak, ám tegyék, támogatom az ezzel kapcsolatos gondolatokat. Van egy kicsi fiatalos szocialista megfogalmazás a szövegben, volt, de ezt eh, sikerült kivetetni belőle, így most már elfogadható számomra a szöveg, és hogy ne csak negatívumokat mondjak, eh, kiváló innovációk történnek a területen, húsz évvel ezelőtt azt hittük egyes betegségekről, hogy kiirthatatlanok, mára ismeretlenek, tehát itt hatalmas előrelépések történtek. De mindezeket rendszer szerűen kell látni. Ami a szívgyógyászati eszközök és gyógyszerek értékelését illeti, jó az európai elképzelés, itt lehet szinergiákat teremteni, kell is, de ezt a legtöbb szereplő önkéntesen is teszi egyébként. Nekünk inkább arra kellene törekednünk, hogy a tudományos alapú hozzáadott értékteremtést támogassuk. Zöld barátaim etikai és szociális dolgokat is szeretnének harmonizálni. Ehhez sok sikert kívánok nekik, az etikai harmonizáció Európában, meg Dél-Európában e, tudjuk, hogy körülbelül mennyire lehetséges, hagyjuk ezt meg az országoknak, de ám, ha akarják, akkor küzdjenek ezért. Inkább én azt mondanám, hogy a tudományos kritériumokra alapozott megközelítést kövessük, és akkor megtakarítjuk magunknak a fölösleges munkát. Ami a tulajdonjogi kérdéseket illeti, magam sem tudom mit mondjak. Vannak sokan, akik új szabadalmakat jegyeztetnek be, sokat költenek kutatásra. Ugyanakkor ezekből nem lesz semmi. Ismerek egy fiatal embert, aki egy új növény fajtát nemesített, amely a furának a dioxinokat megköti, mágnesként a levegőből ezeket kiszűri, és ilyeneket lehetne telepíteni az égető, égetők mellé, mondja ő, de a dolog elbukott, mert nem jó a szabályozás, tehát itt meg kéne vizsgálni, hogy milyen jogalkotási lehetőségünk van, de összességében általában nem tudom elfogadni azt, amit a szerző mond. Ugye vannak ilyen szabadalom meghosszabbítási eljárások, ezekkel szembe kell szállni, ha egy szabadalom lejár, a védettsége lejár, akkor az járjon le, mert ezek a meghosszabbítások alássák a jogbiztonságot, miközben eh, ugye az lenne a cél, hogy minél hamarabb klinikai alkalmazásba kerüljenek ezek az eljárások. Erről megvan a véleményem. Csak megismételni tudom, hogy a Luxemburg, orsz, eh, a Benelux országok és Ausztria bilaterális módon megpróbálják ezt egyeztetni, egymással. Szerintem különösen a jelenlegi időszakban ez a helyes megközelítés. Támogatom ezen kritikákkal együtt a többségét annak, amit a szerző mond. Szívesen segítek ennek a megvalósításában. Az elvégzett munka eredményes volt, egy kicsit túl sok betű van ebben a szövegben, de el tudom fogadni. Ferje úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden még Egyrészt nagyon jó volt az együttműködés az előadóval és a többi árnyék előadóval de elég sok fenntartásunk volt, és pár maradt is az eszmecserék során és után. Ezek közül mondanék el néhányat. Ezek a visszatérítési rendszerek a tagállamokban foglalkoztatnak minket és a gyógyszerek növekvő ára. Egyes gyógyszerek már megfizethetetlenül drágák, különösen nyilván az újonnan fejlesztettek. Egyes egészségügyi rendszerek az EU-ban pedig már gyakorlatilag bizonyítottan fenntarthatatlanak, ezért és a gyógyszer ágazat egyes alágazatai is szenvednek, A versenyképességet azonban mindenképpen támogatnunk kell. De a legfőbb célunk pedig az, hogy minden lehetőleg sok ember jusson hozzá sok jó gyógyszerhez. Ezt kell mindenek fölé rendelni, és csak aztán jönnek a gazdasági megfontolások. Ezekről sokat vitatkoztunk az árnyékelődők találkozóin, A kizsákmányolás egyik formája az, hogy megfizethetetlennek a gyógyszerek. Az Európai Uniónak a, a piaszt hagyni kell működnie, de azért ezeket a szélsőségeket le kell vagdosni. Óriásiak az aszimetriák, a tagállamokban elérhető információs szintek között, és az árnyékelődők egyetértettek abban, hogy tennünk kell valamit azért, hogy az agresszív árazási politikáját egyes ö, ö, gyógyszerészeti cégeknek ö, valamivel ellensúlyozzuk a köz nevében. Ehhez azonban több átláthatóságra, több határokon átnyúló együttműködésre van szükség, és az új technológiák minél gyorsabb általánossá tételében, hogy mindenki minél hamarabb részesüljön a kutatás eredményeiből. És persze nem szabad közben azért úgy eljárnunk, hogy ne ösztönözzük az új gyógyszerek fejlesztését. A kutatásra, innovációra nagy szükség van, de lássuk be, hogy ezeknek a végső célja az kell, hogy legyen, hogy a népegészség és minél több ember egészsége javuljon. Az árak legyenek piac által meghatározottak, de ne lehessenek annyira magasak, hogy azt aztán az átlagpolgár ne tudja megfizetni. Legyen jobb az együttműködés a nemzeti hatóságok között, különösen azok között, amelyeknek ár politikában meghatározó szerepe lehet. Fair rendszer szeretnénk a tagállamok között összehasonlíthatót, hasonlót, ahol, és azt, hogy minden tagállamban érvényesüljön ez hogy elsődleges az emberek egészsége. Ezt továbbra is képviselni fogom, nem csak itt a bizottságban, a, az árnyék előadó egyeztetéseken, hanem mindenhol. A klinikai gyakorlatról nem elég jók az adataink még, nehéz megmondani, hogy egy-egy új szer mennyire válik be. És kéne egy független értékelő szervezet, amely a lobby érdekektől függetlenül vizsgálja ezt a hatékonyságot. Ezzel kapcsolatban lesz néhány javaslatunk, illetve a kártellesedés elkerülés érdekében is. Az előadó kiválóan dolgozott, sok-sok száz, sok száz módosítót foglalt össze kevés kompromisszumban. Jó volt az együttműködés, végül pedig ezt szeretném mondani, hogy politikai értelemben is előreléptünk, mert a frakciók álláspontjai közeledtek egymáshoz. Maradtak persze különbségek, és lehetne még javítani ezen a kompromisszumon, ezen tovább kell dolgoznunk. Itt még az árnyék előadóknak és az előadónak lesz feladata, de már nem beláthatatlanul sok. Várom a további jó együttműködést. Köszönjük. Zivaziasz, Rivaziasszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Örülök ennek az eszmecserének a jelentésről. Amikor a címet olvasom, egyből felmerül bennem, hogy itt az árak jelentik a fő problémát, az, hogy megfizethetők legyenek minden tagállamban, ugyanakkor a kutatást ösztönzők és a visszatérítési rendszerek működjenek. Sajnos sok a diszfunkció. A gyógyszerészeti kutatófejlesztő intézményeknek monopóliuma van, és néha egy milliárdos nyereségre tesznek szert évente. Itt az ideje a blockbusteröknek és a hasonló gyógyszerek hogy általában egy-egy konkrét molekulára alapulnak. Nyilván a laborok határozzák meg ezeknek az elsődleges árát, de néha ez elrugaszkodik a valóságtól. A gyógyszerekhez való hozzáférések tekintetében az Európai Bizottságnak el kéne érnie, hogy a tagállamok, amelyek a kötelező bejegyzés, a kötelező jóváhagyási rendszer kapcsán, akár melyik országról beszéljünk, Brazíliáról vagy Algériáról, ne lehessen akkor a különbség, hogy az egyik országban 100 euróba, másikban 2000 euróba kerül ugyanaz. Tehát a rendszer hozadéka kéne, hogy legyen, hogy ezeket közelítsük egymáshoz, ez egy politikai feladat. És különbség van az árfixáció és a kutatásfejlesztés költségei között. Ezeket külön kell tartani. Itt egy konkrét példa. Egy független újságban jelent megszaklapban. Az utóbbi 40 év során csak két új gyógyszer került a piacra a tuberkulózis leküzdésére. Ettől még mindig több millióan szenvednek, és 14 gyógyszer szabadalmaztattak a szénanátha kezelésére. Tehát láthatók az arányok, hogy ha csak a, az ipar dönti el, hogy mit fejleszt, akkor nem valósulnak meg közösségi globális célok. Az árfixáció ellenében tehát föl kell lépni, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan definiáljuk az innováció szót. Mert az invenciónak egy szintje és a bejegyzések folyamata kell, hogy működjön, az innovációt díjazni kell, Ugyanakkor a terápiai értéket is valakinek mérni kéne. A technológiai fejlődés robbanásszerű. Az Európai Szabványügyi Hivatal ö, sajnos nem veszi figyelemben eléggé az innovatív érték mellett a terapeutikus és a hozzáadott értéket. Márpedig ez ugyanolyan fontos, mint az innovációs érték, és az árakról úgy kéne tárgyalni, hogy mindkét szempont érvényesüljön. Tehát nagyon jó, hogy technológiai fejlődés van, de mérjük ezt ne csak a innovációval, valami mutatóval, hanem a terápiai hatékonyság vagy haszonnal is. Ezt a kettőséget szeretném megvalósítani, itt a jelentésben is szó van erről, és jó irányba mutat, de azért Jobban alá kéne húzni a közérdeket, a terapeutikus hasznot, mert a jelenlegi szabadalmaztatási rendszer csak azt garantálja, hogy új gyógyszerek lesznek, de ezek nem feltétlenül a, a planetáris igényeknek megfelelő gyógyszerek, hanem inkább a piaci érdeknek megfelelők. Tehát a, ezt a világkereskedelmi szervezet is vitatja, és mi teljesen ki vagyunk szolgáltatva a gyógyszerészeti laboratóriumok érdekeinek. Én többször jártam Afrikában, csendes óceáni térségben, és amikor mondjuk az Ebola-ról beszélünk, Európa megfinanszíroztatta a kutatást, de utána a szabványok bejegyzésének a szintjén már hagytuk, hogy érvényesüljön a laborok árfixáló szerepe. Ezt valamilyen feltételességhez kéne kötni. Jó, hogy nekik szükség van a bevételre, és díjazni kell a kutatást, de ennek legyen egy politikailag megszabott határa. Nagyon szépen köszönjük, Pedicini úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet Kebeszon asszonynak is. Mikrofont kérünk, nem halljuk a hozzászólót. Magától kapcsolódott ki. A hepatitis C-re koncentrálnék most, hiszen ezen keresztül tudnám, tudnám elmondani, hogy mi mit gondolunk. A WHO úgy gondolja, hogy 130 millió körülire tehető azoknak a száma a világon, akiknek hepatitis C-je van, és ezeknek egy jó része májbetegségük belül hunyik, huny el. A Európai Unióban is elég aggasztóak az adatok. Európa különböző részein eltérőek, hogy mekkora halálozási arány köthető a hepatitis C-hez. Vannak Európának olyan régiói, ahol ez 3 százalék, más, más helyeken nem éri el az 1 százalékot sem. Tehát nagyon mi, mi a mi szemszögükből nagyon furcsa az, hogy ekkorák az eltérőek, hogy nagyon furcsa, hogy ennyire eltérők az adatok, és nem értjük, hogy az Európai Bizottság nem tesz valamit ezért. Én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság mintha azt támogatná, hogy ez a betegség maradjon meg. Krónikussá teszik kronikussá teszik ezt a betegséget, tehát kronikusnak nyilvánítják, és ezáltal egyfajta profitot tudnak generálni. A mi módosítóink arról szólnak, hogy az új és a régi gyógyszereket együttesen és egyszerre kell használni, ezzel lehet a legjobb kezelést elérni. A, az európai egészségügyi rendszer hihetetlenül nagy tehert ró az, hogyha, hogyha utólagosan kezdik el a, a betegeket kezelni, illetve hogyha megadják azt a maximum kezelést, hogy soha többet ne térjen vissza ez a vírus. Nagyjából 40 ezer euróba kerül ez a tagállamonként, de itt is eltérőek az, eltérőek az adatok. Indiában ez 50 euróba kerül. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy erőteljes jelzést küldjünk az Európai Bizottságnak, nem csak azért, mert nincs meg a jogalkotás ezzel kapcsolatban, hanem azért, oh, mert nagyon fontos lenne az, hogy a betegek eljussanak a terje, teljes javuláshoz furcsa, hogy mindenben milyen, milyen szerepe van a nagy gyógyszercégeknek. Szerintem bátran szembe kell nézni a helyzettel. A petíciós bizottság az európai polgárok petícióit összefogta, csoportosította, hiszen ezek a petíciók mind arról szólnak, hogy nincs joguk ezeknek a betegeknek a gyógyuláshoz. Dorfman képviselő, köszönöm szépen elnök úr, csak röviden szólnék hozzá, én is készítettem néhány módosítót a határokon átnyúló gyógyszer kereskedelemre vonatkozóan. Azért gond ez, mert a határmenti területeken és ott, ahol sok turista tartózkodik, sokszor gondot okoz gyógyszerhez jutni külföldi vénnyel, vagy előfordulhat, hogy abban a tagállamban nem hozzáférhető az adott gyógyszer. Tudom, hogy ez nemzetállami hatáskörbe tartozik, vannak olyan tagállamok az Európai Unióban, amelyek megengedik és szabályozzák a határokon átnyúló gyógyszerértékesítést, de más tagállamokban ez nincs így, például Olaszország, egy olasz gyógyszerész nem tud például Németországból vagy más tagállamból gyógyszert beszerezni, hogyha megjelenik nála egy páciens egy vényjel, amely egy külföldi gyógyszerre vonatkozik. Annak ellenére, hogy ez nemzetállami hatáskörbe tartozik, szerintem nyomást kellene gyakorolnunk, mert ez is az európai belső piac része végeredményben. Köszönöm. Köszönjük, Kaputó úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönet Cabezon kollégának is. Kitűnő munkát végzett az előkészítő munka részéről nagyon lelkiismeretes volt, és arra törekszik, hogy minden frakciót, minden politikai erőt meghallgasson, ezt megköszönöm. És szerintem ennek köszönhető az, hogy ebben a kényes témában képes volt ennyi sikert elérni. Én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül jelentős téma, a gyógyszerekhez való hozzáférés, a válság, a gazdasági válság bizony rányomta a bélyegét arra is, hogy milyen gyógyszerekhez férnek hozzá az európai lakosok. Az elmúlt években a e, nem nagyon történt javulás e, ezen a téren. Megfelelő hatékony jogszabályokra van szükség Európának. A fogyasztóknak még mindig vannak nagyon komoly fenntartásai az úgynevezett márkás gyógyszerekkel kapcsolatban. Nos, fontosnak tartanám, hogy tájékoztató kampányt kezdjünk, vagy kezdjen a bizottság, hogy ekvivalens gyógyszerkészítményekről tájékoztassuk, vagy ezeknek a használatáról tájékoztassuk a fogyasztókat ahogy gyakran ez előfordul, a bizottság erre a kérdésemre, mivel meg is kerestem őket, azt mondta, hogy ők már nagyon aktívek, aktívak, és ha megnézem a statisztikákat, akkor ezekből ez ki is derül. Kebeszon asszonynak még egyszer köszönetet szeretnék mondani, mert örülök annak, hogy nagyobb nyilvánosságot kap ez a téma, és jó lenne, hogyha az egész parlamentet meghallgatná az Európai Bizottság, és egy kicsit aktívabban lépne fel. Köszönöm. Most meghallgatjuk a bizottságot. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság szeretné megragadni a lehetőséget és megköszönni az Európai Parlamentnek ezt a rendkívül fontos és értékes hozzájárulást az eszmecseréhez, a gyógyszerekhez való hozzáférésről rengeteg energiát szántak e jelentés elkészítésére, és nagyon sok jó ötlet merült fel. A módosítók igen magas szám, és azt mutatja, mennyire érzékeny politikai értelemben ez a téma, és milyen nehéz konszenzusra jutni egy ilyen kérdésben, arról, hogy mit kell tenni Európában, európai szinten és nemzetállami szinten. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a célkitűzések nagyjából közösek, mindannyian biztosítani kívánjuk, hogy az innovatív gyógyszerhez mindenki időben hozzáférhessen, mégpedig jutányos áron. Miközben persze megőrizzük a gyógyszeripar verseny képességét Európában. Ahogyan az ENVI szakbizottságban október 12-én elhangzott, és a tavaly júniusi tanácsi következtetésekkel összhangban a bizottság készen áll arra, hogy lépéseket tegyen számos kulcsfontosságú területen. Ezeket szeretném most kiemelni. Először is a gyógyszeripari jogalkotás megfelelő jogalkotásnak biztosítania kell, hogy a páciensek időben és megfelelő körülmények között hozzáférjenek a gyógyszeripari termékekhez, de szeretnék világosan fogalmazni, bármiféle értékesítési jóváhagyásnak figyelembe kell vennie a biztonság, a hatékonyság és a minőség követelményeit, amelyek le vannak fektetve az EU-s jogszabályokban. Másodszorban biztosítanunk kell, hogy az ellátási lánc különböző szereplői között megfelelő legyen az együttműködés. A kutatás, az értékesítés, a piaci értékesítésre vonatkozó engedmények, a farmakovigilancia, sorolhatnám még. Ezek tartoznak mind ide. El kell kerülni az átfedéseket, és azt, hogy a koordinációban hibák következzenek be, vagy késedelmek, mert ez észszerűtlen költségeket eredményezné a páciensek számára. Emellett az Európai Bizottság bizonyíték alapú tanulmányokat készített a gyógyszeripari engedélyekkel kapcsolatosan, valamint az innovációval és a gyógyszerek megfizethetőségével kapcsolatosan az EBSCO tanácsülésen a bizottságban bemutatja ezeknek a tanulmányoknak a menetrendjét és módszertanát, és persze az Európai Bizottság a parlamentet is folyamatosan tájékoztatni fogja az eredményekről. Végül, de nem utolsó sorban, egy egészségügyi technológiai kezdeményezést indítottunk útjára, és nagyon örülünk az Európai Parlament együttműködésének ebben a tekintetben is. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy az egészségügy és a szellemi tulajdonjogok területén az Európai Unió milyen nemzetközi kötelezettségeket vállalt. Úgy gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha el is utalás történne a szövegben. Természetesen nem tudtam kitérni minden fontos kulcs elemre és tényezőre, de persze nagyon nehéz kimerítően fogalmazni akkor, amikor még nem ismerjük a módosítók tartalmát. Az Európai Bizottság eh, nagyon szorosan eh, nyomon követi majd az, a folyamatot, és persze tudatja majd álláspontját a plenárison történő szavazás után. És hogyha a parlament vagy a parlamenti képviselők úgy, ő úgy vélik, hogy számot tartanak az Európai Bizottság szakértelmére, akkor természetesen mindig szívesen rendelkezésre állunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük. Szeretném most a jelentés tevőnknek megadni a szót, hogy lezárja az eszmecserét. Bueno, yo quiero comenzar y terminar con lo mismo. Köszönöm úgy zárnám a hozzászólásomat, ahogy ezt eh, az előbb kezdtem. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak az együttműködésért. Összességében azt tudom elmondani, hogy eh, képesek vagyunk megegyezni, szerintem. Vannak még olyan kérdések, természetesen nem sikerült lezárni nyitott kérdéseket, de azzal kapcsolatban, amit Pedicini úr mondott, eh, vagy például a hepatitis C-vel kapcsolatban, vannak olyan más területeken is olyan gyógyszerek, amelyek életeket menthetnek meg. Vagy a, az az irányelv, amely határon átnyúló tevékenységekre vonatkozik, ez is fontos, ez is. Sok munkák van, több mint 600 módosító. Még egyszer megismétlem, hogy én jó személy vagyok, és azt gondolom, hogy ugyanúgy fog, olyan jó, jó hangulatban folyik majd a munka, mint eddig. Jó, legyen, jó lenne, hogyha konzekvensek tudnánk maradni a munkák során, nem egyszerű, mert több mint 600 módosító van, több frakció van, többféle érdekre kell odafigyelni, és egyensúlyt teremteni, de úgy gondolom, hogy egy hasznos, pragmatikus jelentése van szükség, erre vár az európai lakosság, és szeretnének könnyebben hozzáférni a gyógyszerekhez. Nem egyszerű tehát konzekvensnek, koherensnek lenni, de remélem, hogy jól folytatódnak a tárgyalások, és akkor sikerre vihetjük ezt is. Köszönöm. Köszönöm. Az ütemrendet, ütemtervet szeretném elmondani. Január 31-én szavazunk itt, és februárban kerül valószínűleg a plenárisra egyéb kérdések. Következő ülésünk, külön, rendkívül ülésünk napon, időpontja jövő héten 15-én Strasbourgban lesz. Szavazni fogunk az ETS reformról, és aztán Brüsszelben január 12-én lesz még egy ülésünk. Ezzel a mai ülésünk végére értünk, de ne feledjük, 12 órakor itt lesz a karácsonyi koktél ebbe a teremben. Köszönöm.